demokratikus, hogyha a megállapodás akkor születne meg, amikor a plenáris ülés még nem tárgyalta meg az adott anyagot. Remélem, hogy holnap a szavazás jó eredményt hoz, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy a tanácssal sikeres legyen a harcunk. Elnök, köszönöm, most lezárom a vitát, és Mendes úr, Mendes úr jelentéséről holnap fogunk szavazni. A következő napirendi pontok, új fejlemények a közbeszerzésekben, Rüle asszony a jelentés szerzője. Két percben átadom a szót. Remélem, hogy működik a berendezés. Köszönöm. Elnök úr, szeretnék minden árnyék jelentős, jelentés felelősnek köszönetet mondani a jó együttműködésért és a bizottságban elért jó eredményért. A legfontosabb pontjait hadd emeljem ki. Nagyobb jogbiztonságra van szükség minden érintett számára. A megbízó és a vállalkozó egyaránt jobb szabályozást vár. Hangsúlyozzuk, hogy milyen nagy jelentőségű a közbeszerzés, különösen a válság idején. Az én jelentésem azzal is foglalkozik, hogy az európai törvényhozás és a nemzeti megvalósítás közötti összjáték nem mindenképpen szolgálja ennek az intézménynek a javát,

2004-ben határoztuk meg a célokat, hogy csökkenteni kell az adminisztrációt, és meg kell akadályozni a hosszadalmas eljárásokat. Ez akadályozza a minőséget, az innovációt, nagyon sok tanulmány is ezt bizonyítja. A jogi tisztázatlanság miatt sokszor a legolcsóbb ajánlatot fogadják el a legjobb helyet. És a bizottság megpróbált már segíteni, de a szociális felelősség felelősség területén ez nem érvényesül, vagy az innováció elősegítése a közbeszerzések révén, ez sem biztosított. Itt a bizottságnak még komoly munkát kell végeznie. Az Európai Bíróság több ítéletében foglalkozott ezzel a kérdéssel, és próbálta megszüntetni a jogbizonytalanságot. Például felhívta a figyelmet arra, hogy az irányelv az nagyon sok kérdésre nem terjed ki, és nem is terjeszthető ki. Ez azonban nem Bianco csek a megbízók számára. Nagyon fontos, hogy a rendelkezéseket betartsák. A szolgáltatási koncesszió kérdése. A bizottságban ezzel kapcsolatban nagy vita volt. Az én álláspontom nem új. A szolgáltatási koncesziók nem tartoznak az irányelv hatálya alá, ugyanis rugalmasságot kell biztosítani, és meg kell felelni a kulturális különbségeknek és minden érintettel, akivel beszéltem, minden érintetnél ez támogatásra talált nagyvállalatoknál, önkormányzatoknál, vízgazdálkodásban, az ipari vállalatoknál, az NGO-k, nem kormányzati szerveknél is egyaránt. Ezt is hangsúlyozni akartam volna. És még egy dolgot tartok nagyon fontosnak. A közbeszerzés nem eredményezheti azt, hogy a demokratikus jogok csorbulnak. Nagyon sok önkormányzatnál vannak olyan határozatok, amely egy picit eltorzítja a viszonyokat, és például kávét írnak ki közbeszerzésre. Nagyon fontos, hogy itt erősítsük a végrehajtást, és a bizottságnak segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak, és hogyha hibáznak, akkor segítséget ad nekik. És most Hollandiával szemben volt egy bírósági eljárás, ahol keresetet indítottak ilyen hibák miatt. A politikai politikai, politikai határozatok voltak azok, amelyek háttérben szerepeltek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rüle asszony, és most pedig látom, hogy többen jelentkeztek hozzászólásra. Mindenkinek csak egy percet tudunk biztosítani. Először Engel úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Köszönöm azt az érdemi munkát, amit végzett, és azt is, hogy rendelkezésre állt akkor, amikor a jelentést készítette, együtt tudtunk vele működni. A munkának az eredménye a jogbiztonság növelése. Nem arról van szó, hogy minden áron több jogkotást javasoljunk, hanem a hozzáférhetőség növekedjen. Rüle asszony már kiemelt egy kérdést, mégpedig a szolgáltatások kérdését. Szerintem ez vitatott pont volt a bizottságon belül a szolgáltatási koncesziók kérdése. A bizottságnak az a célja, hogy új elemeket javasoljon, de kérjük, hogy ennek során vegye figyelembe azt, hogy az egységes piac jobban működjön a javaslatok nyomán. Egyébként nincsen indok annak, hogy itt nagyobb léptékű jogalkotási javaslatokat tegyenek. Köszönöm, Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az én frakcióm elfogadná ezt a jelentést, nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, amelyek nagyon pozitívak. Azonban van három olyan kérdés, amit hiányolunk, illetve ilyen formában nem tudunk elfogadni, ahogyan ez a jelentésben szerepel. Először is Rüle asszony nem tudta elfogadni, hogy kimondjuk, hogy jogi keretre van szükség a közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatosan nem tudták világosan kimondani azt, hogy nagyobb jogbiztonságra van szükség a szociális szolgáltatások esetén, és ez egy hiánya a jelentésnek és ezt nagyon sajnáljuk. Minden esetre egy kérdés nem tudunk elfogadni, ez pedig az, hogy a jelentés nem akar foglalkozni a szolgáltatási koncesziókkal, hát azt nem lehet mondani, hogy ezt nem akarjuk, ugyanis a bíróság ezt már szabályozta. Ez nem politikailag nem jó. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy világosan kimondjuk, hogy mit akarunk, mit szeretnénk. És az európai bizottság most készít elő egy tervezetet. Hát éppen ezért fontos megmondanunk, hogy mit akarunk, és az Európai Bizottságot felszólítsuk arra, hogy vegye figyelembe mindazt, amit a bíróság már ezzel kapcsolatban kimondott, azt tartsa szem előtt, hogy így módon is érvényesüljön a jogbiztonság. Ez a mi elvárásunk, és ezért mi egy alternatív szöveget dolgoztunk ki, és azt kérjük a képviselőtársaimtól, hogy ezt fogadják el. Danke, Frau Gebhardt. Köszönöm, Gebhardt asszony. Buszoly úr kérte a szót, és meg is kapja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. A jelentéstevőnek ezt a jelentést, és gratulálok neki. Egyetértek azzal, hogy a közbeszerzések területén egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, átláthatóvá kell tenni a szabályokat aggaszt a sok tagállamban létrejött jogvita. Romániában például nagyon sok eljárásjogi probléma jelentkezik, és a jogszabályokat nem megfelelő, nem adekvát módon alkalmazzák, és ilyen módon nem férünk hozzá a strukturális alapok pénzeihez. Egyszerűbb, világosabb jogszabályokra van szükség. A legalacsonyabb ár elvéről is szólni szeretnék. Egyetértek vele, hogy a közbeszerzési szerződést, a megbízást nem csak ezen szempont alapján kell odaítélni, hanem valóban az értéket össze kell vetni az árral. Itt egyetértek a jelentéstevővel, amikor áttekintjük a szabályokat, akkor biztosítani kell, hogy a kiíró hatóságok játéktérrel rendelkezenek, de hogyha nem rendelkezünk megfelelő kritériumokkal, akkor megnyitjuk Pandora szelencéjét. Köszönöm szépen. Harbour úr kért szót, és meg is kapja. Tessék, Harbour úr. Köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm nevében az árnyék jelentéstevőként, valamint az illetékes szakbizottság eh, vezetőjeként eh, én is gratulálni szeretnék eh, Heide rüllernek ehhez a nagyon fontos szabályhoz. Szégyen a tisztelt házra nézve, hogy egy ilyen fontos jelentés, amely a közpolitikák és az egységes piac eh, kérdéseivel foglalkozik, egy perces eh, vitában kerül megvitatásra, egy perces felszólalások vitájában. Üdvözlöm Tajoni biztos itt létét, hiszen úgy gondolom, hogy a közbeszerzés eh, a vállalkozások ügyét támogatja az Európai Unióban. Bármi biztos át fogja tekinteni ezt a stratégiát, de kollégák, a probléma lényege az, hogy a jelenlegi rezsime, ahogy a jelentés is mondja, félreértéseket okozó és komplex. És sok bürokratikus akadályt jelent. A közbeszerzést arra használhatnánk, hogy olyan területeket támogassunk, biztos úr, mint a kis és középvállalatok például. Esélyeket biztosíthatnánk az innovációnak, a zöld termékeknek, a szolgáltatásoknak, és támogathatnánk az innováció ügyét. Ezt akarjuk elérni, de ehhez a bizottság minden szolgálatának egységesen kellene fellépnie. Köszönöm szépen. Harbor úr, Páska képviselő kapszult. Gyakorlatilag si verejné obstarávanie sa javí ako účinný spôsob Köszönöm szépen. Nagyon fontos a közbeszerzés, hiszen ezzel biztosítjuk, hogy jó árat érjünk el, és elkerülhetjük a korrupciót. A jövőben azonban a folyamatokat egyszerűsíteni kell, és a döntéshozatalt is meg kell egyszerűsíteni. Ebbe az irányba kell előrelépnünk. A tapasztalataink azt mutatják, hogy helyes megoldás volna a szerződéseket publikussá tenni, akár az interneten is. Így például a nyilvánosságot meggyőzhetnénk arról, hogy minden rendben történt. Ezt a tapasztalatot szereztük mi az önkormányzatokból, ahol az önkormányzatok az önkormányzati vagyonnal felelősen bántak, és így a nyilvánosság számára is betekintést nyújtottak az anyagokba. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Rojtova asszony kapszott. Tessék, parancsoljon. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a közbeszerzéssel foglalkozó jelentés, amelyet abszolút többséggel fogadott el a Belső Piaci Bizottság, jó útmutató lesz a bizottság számára akkor, amikor felülvizsgálja az irányelvet. A közbeszerzésnek sokkal hozzáférhetőbbé kell válnia a KKV-k számára. Az EU pénzalapok többségét az építkezések támogatására szállják, és itt bizony nagyon sok a korrupció. jó lenne, hogyha nyilvánosságra hoznák az, hogy ki nyerte a közbeszerzést és a különböző körülményeket is, és hogyha gyanús az ár, akkor lépni lehessen. A korrupciót kell megszüntetni, és akkor a KKV-k számára könnyebb lesz a közbeszerzésekhez való hozzáférés. Köszönöm. Most pedig Tikau asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A közbeszerzés értéke a GDP 16%-át teszi ki az EU szintjén. Ez azt jelenti, hogy az összes európai vállalkozásnak hozzá kell férnie ehhez. A szolgáltatási irányelv kimondja, hogy bármely európai cég fel kell, hogy tudja ajánlani a szolgáltatásait, beleértve az online szolgáltatásokat is, és az elektronikus kormányzást is igénybe kell tudni venni. Az elektronikus tenderezési eljárásoknak is nyitottaknak kell lenniük. Üdvözlöm ezt a jelentést, a, ami pedig a az ajánlat tevőket illeti, nekik hiteleseknek kell lenniük, és ugyanakkor az elektronikus aláírást is széles körben kellene alkalmazni. Az európai közbeszerzési eljárások 15%-át elektronikus módokkal kell alkalmazni, ezt már az EU kimondta. Románia ezeket az intézkedéseket bevezette, így a közbeszerzések átláthatóbbak, és a KKV-k jobban hozzáférnek ehhez a piachoz. Köszönöm, Schwab úr. Köszönöm, szépen, elnök úr, biztos úr. Én is köszönöm Rülő asszonynak és a kollégáinak ezt a jelentést. A néppárti frakció nagyon sok mindennel elégedett. Egy-két ponton ö, sikerült kompromisszumot találni, de összességében a jelentés egy nagyon jó alap a további vita számára a bizottsággal számos kérdésről. A Rüle asszony által felvetett kérdés, hogy hogyan lehet valami segítséget adni a pályáztató intézményeknek, hogy egyben meg is felelje mindez a belső piaci elveknek. Engel kollega is említette, a szolgáltatási koncesziókat is úgy kell kialakítani, hogy hosszú távon megfeleljenek a belső piacnak. És egyetértek Engel úrral és Rőle asszonya, hogy új jogszabályt csak akkor tudunk elfogadni, hogyha az előnyt jelent a belső piac számára azt gondolom, hogy sikerült jó kompromisszumot találnunk, és örülnék, hogyha a szociáldemokraták is megszavaznák majd ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bazeszko asszony két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gazdasági pénzügyi válságot élünk meg világszinten. Az én kormányomnak csökkentenie kellett a béreket és nyugdíjakat, és megszüntette a támogatásokat sok esetben. Ezek nagyon kemény intézkedések voltak. Szeretnénk biztosítani, hogy a közpénzeket jól költik el, és éppen ezért átlátható közbeszerzési és gyors közbeszerzési járásokra van szó. Szeretnénk az e-közbeszerzést hasznosítani, de csökkentheti a korrupciót ezekben a folyamatokban. A jelenlegi bürokrácia, az administratív terhek, ez a nagyon komplex joganyag és a különböző eljárások a szerződésekkel kapcsolatban azt eredményezte, hogy sok esetben az eredmény kihirdetése húzódik, és mi ö, módosítottuk a közbeszerzési törvényt a mi országunkban, június 1-én lép majd hatályba. Köszönöm, Komi asszony. A következő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr a gazdasági és pénzügyi válság világosá tette, milyen fontos a közbeszerzés. A cél az, hogy a nagy építkezéseket végig, végre lehessen hajtani, ösztönözni lehessen a versenyt Európán belül és kívül. És itt nagyon fontos a szabályok egyszerűsítése és a jogbiztonság növelése. Ez nagyobb átláthatóságot jelentene a a közbeszerzési bizottságok munkáját illetően ez a bizottság hatáskörébe tartozik. Mi üdvözöljük a PPP konstrukciókat, ezt intézményesíteni kell, segíteni kell a KKV-kat, ők segítik a gazdaság fejlődését, a diszkriminációt ki kell zárni mindenképpen. Gratulálok a kollégáknak a munkájukhoz, és holnap meg fogom szavazni a jelentést. Köszönöm. Végezetül pedig Kelly képviselőnek adom meg a szót. Elnök úr, úgy hiszem, hogy a gazdasági recesszió okait keresve joggal hangsúlyozzuk ki, hogy a spekulánsok és a bankárok is nagy szerepet játszottak, de ugyanakkor a közbeszerzés területe is sok szerepet játszott itt, hiszen nem eléggé átlátható a rendszer, nem elég integráns, a szerződéseket mindig ugyanazok kapják. Akik persze újton újra túllépik a költségvetést, de soha nem büntették ezért meg őket. Éppen ezért üdvözlöm e a tervezetbe szereplő szabályokat, hiszen ezek átláthatóbbá teszik a rendszert. De fontos, hogy a szerződéseket odaítélő döntőbizottságban valóban a leg inkább szakértő emberek üljenek. Az egyszerűsítés vitális jelentőségi hiszen semmi értelme nincs annak, hogyha túl sok időt és túl sok pénzt vesz igénybe egy ilyen előzetes vizsgálat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr, megadom Teljáni úrnak a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselő, hölgyek és urak! A bizottság nagy figyelemmel kísérte a parlament saját kezdeményezésű jelentését a közbeszerzési eljárások ügyében, és a módosításokat is megvizsgálta. Alapvető mindez, ez a javaslat, ez az állampolgárok és a KKV-k jólétét szolgálja, és ahogy az itt felszólalók mondták, figyelembe kell venni a jelenlegi összefüggéseket és a költségvetési megszorításokat. Az előadók mindezt figyelembe vették az új kezdeményezés kidolgozásakor. Már bizonyos kezdeményezések elindultak, a bizottság szolgálatai ex post értékelést indítottak be a közbeszerzés irányelv tárgyában. A bizottság világosabban szeretné látni, hogy az állami megrendeléseket hoz, has, hogy használják fel, figyelembe véve a fenntarthatóságot is, és további jelentések, vizsgálatok vannak folyamatban, ami pedig a bíróság elemzését illeti, a magán és a köz együttműködéseket jobban lehet majd értékelni a közbeszerzési eljárások szempontjából is. A bizottság a, mindezt elindította, a bizonyítékokat vizsgálni fogja, és 2010-ben fogjuk ezt az értékelési munkát befejezni. Ez előtt bármilyen jogalkotási javaslat még korai lenne. Új szolgálatok indulnak be, a cél a jobb minőség, a jogbiztonság, az átláthatóság és az alkalmazandó szabályok világos, átlátható jellege a közbeszerzési eljárásokat a világ legfontosabb gazdaságában világosabbá akarjuk tenni. Itt a viszonosság elvét alkalmazzuk az összes tárgyalás során. Szoros együttműködésben dolgozunk a parlamenttel, és arra kérjük önöket, hogy nyitottak és konstruktívak legyenek a vita során. Köszönöm mindenkinek. Elnök, köszönöm, biztos úr. Ezzel a vitát lezárom, és Rüle asszony jelentése